Bien, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux là. Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Ahol tegnap este abba hagytuk a munkát, ott fogjuk most folytatni. És Liad Riadának fogom megadni a szót. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételével kapcsolatban. Madame Riada, vous avez la parole. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr. Nem bonyolult ez a téma. A Larissa Supermarket esetéről van szó, a görög hatóságok nyújtották be a kérelmet november 26-án 2015-ben még a globalizációs alappal április 14-én megszületett a döntés, így tehát felhasználható az Európai Alkalmazkodási Alap. Mindennyian tudjuk, hogy az elmúlt hat évben milyen nehéz időszakon ment keresztül Görögország, tudjuk, hogy nagyon komolyan nőtt a munkanélküliség, a fogyasztás csökkent, és hogyha ismerjük a hogyha olvassuk az újságokat, nézzük a tévét, tudjuk, hogy mi történik Görögországban, hogy milyen nehéz az alapvető élelmiszeripari termékekhez hozzáférni, és mivel az egész görög gazdaság leszállóágban van, természetesen az élelmiszeripar is, a Larissa egyébként kistermelőktől vásárol, termelői szövetkezetektől, és 2014-ben számos boltot be kellett zárni. Sajnos a munkavérek csökkentek, a megszorító intézkedések miatt további boltokat kellett bezárni, és 2016. februárjában örömmel tapasztaltuk, hogy a görög hatóságok úgy döntöttek, hogy kérelmezik az EGF felhasználását a Larissa esetében. Itt személyre szóló szolgáltatásokról van szó, és a konzultáció is megtörtént a kedvezményezettek és a szociális partnerek bevonásával. Most már javult a munkaerő alkalmazhatósága, ugyanis további képzéseket kaptak, és reméljük, hogy olyan munkát találhatnak majd, amely megfelel a képzettségüknek, és hogy további támogatásban is részesülhetnek majd. Mindössze ennyit tudok elmondani, szerintem eléggé egyértelmű, hogyha valakinek van kérdése, azt természetesen azért fel lehet tenni. Köszönöm szépen, most Rübig urat fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen, elnök úr! meg szeretném köszönni Nér, a kollégának a munkáját, hiszen minnyájunk számára nagyon fontos feltétel az, hogy jól tudjunk dolgozni, hogy dolgozhassunk, és a képzés, továbbképzés, átképzés a jövőben egyre nagyobb szerepet fog játszani. A bizottság azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a GDP 20%-át az áruk terjed, termeléséből kell biztosítani, illetve a szolgáltatásokat kell helyzetbe hozni, ezért a környezetvédelmi céloknál és a termelési céloknál is becsvágyónak kell lennünk. Az én személyes célom az volna, hogy 2030-ra is határozzunk meg egy célt. Ha 2020-ban 20%, akkor 2030-ban 30%-os kellene, hogy legyen a termelés ezen részarányának. Az én régiómban, illetve Ausztriában 32%-os már ez a részesedés, de sok terület van, ahol a termelés még nem működik elég jól, a nyersanyagoktól a végtermékekig. A foglalkoztatási helyzetet valóban csak a termeléssel lehet javítani. Ebben persze a duális szakképzés is fontos szerepet játszik, és örülök, hogy itt mi is fontos szerepet játszottunk. Köszönöm szépen, Molán úr! Yeah, uh, thank you, Chair. I, I would agree with... Köszönöm szépen. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a globalizációs alap rendkívül fontos. Ez olyan eszköz, ami jelen pillanatban rendelkezésünkre áll, és ezt sokkal jobban kellene, sokkal többet kellene használni. Az én tagállamom, az Egyesült Királyság vonakodik attól, hogy használja a globalizációs alapot, és vannak más ilyen tagállamok is, ami szerintem eléggé szomorú. Az acéliparban is vannak olyan munkavállalók, ezrek és ezrek, akik elveszítették, vagy nem sokára elveszítik a munkájukat, és sajnálatos módon az Egyesült Királyság kormánya visszautasítja a globalizációs alapos kérelmeket. Örülök annak, hogy Görögország az a tagállam, ami tényleg nagyon komoly pénzügyi problémákkal küzd, a globalizációs alaphoz fordul, és kaphat is támogatást. Meg kellene esetleg néznünk azokat a szabályokat, amelyek alapján a globalizációs alap működik, mert sokszor nagyon késői a beavatkozás, későn érkezik a segítség. Azok, akik elveszítették a munkájukat, azonnali segítségre szorulnak, ezért jó lenne, ha fel lehetne gyorsítani a globalizációs alap működését. Köszönöm szépen, Kirszosz képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy ilyen komoly szociális érzékenységgel kezelte ezt a görög témát, és készítette el ezt a jelentést. Néhány kiegészítő információt szeretnék elmondani. Görögországban a szupermarketek nagyon komoly válsághelyzetben vannak. Itt vannak a nagy láncok, például a Larissa, amelyek próbálnak túlélni, de sok esetben fúziókon kell keresztül menniük, hogy egyáltalán megmaradjanak, és a KKV-k, illetve a beszállító gazdaságok, termelőszövetkezetek rendkívül nehéz helyzetben vannak ezek miatt az egyesítések miatt. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy globalizációs alap felhasználásra kerül mindazok, akik nem tudnak most már a Larissa szupermarketben dolgozni, valahogyan új életet kell, hogy kezdjenek, maguk mögött kell, hogy hagyják ezt a szomorú múltat, és valami újba kell, hogy belefogjanak. Remélem, hogy a globalizációs alap felhasználása minél hamarabb megvalósul majd, és én is úgy vélem, hogy vannak egyébként problémák az alap felhasználásával kapcsolatban. Ezek nem Görögországgal kapcsolatosak, de hát azért nagyon sok minden van, ami Görögország imidzsét rontja és rontotta az elmúlt időben. Itt van az őrült méretű görög bürokrácia például, aztán a komoly kormányváltások 2014-15 2014-ben és 2015-ben, aztán itt vannak a likviditási problémák, tehát Görögország tényleg rendkívül nehéz helyzetben van. A jelenlegi pénzügyi felülvizsgálatok még nem értek véget, és ez is problémát okoz. Ahogy végig sétálok Atén utcáin, látom az embereket, azokat az újságírókat például, akik az Attika régióban elveszítették a munkájukat, akiknek szintén segélyt kellett volna, segítséget kellett volna kapniuk, de nem kaptak segítséget. Úgyhogy jó lenne, hogyha minél hamarabb megszületne a megállapodás a görög kormányjal, hogy Görögország megtartassa szavahihetőségét és hitelét. Köszönöm. Köszönöm mielőtt Miriana asszonynak, asszonynak megadom a szót, hogy lezárja a vitát. Szeretnék én is elmondani valamit, szeretnék feltenni egy kérdést, amire tulajdonképpen a választ magam sem tudom. A globalizáció, amikor először kezdtünk foglalkozni ezzel a fogalommal, leginkább nagy vállalatokat takart, hogy a nagy vállalatok ugye globalizálódnak, egyesülnek, és akkor így a volumengazdaságosság miatt olcsóbban tudnak termelni. Aztán a globalizáció fogalma egy kicsit kiterjedt a közlekedésre is, hogy minden könnyebben elérhető, de aztán láttuk, hogy a globalizáció komoly piactorzuláshoz vezethet, és vezetett is az Európai Unión belül. Ugyanis különbözőek a fizetések a különböző Európai Uniós tagállamokban, különbözőek a juttatások, és különbözőek az egészségügyi szolgáltatások. Például a francia nemzeti vasút Bulgáriában, ezt Eli úrnak mondom, lányvállalatot alapított, és um, azok a kamionok, amelyek Bulgária és Franciaország között szállítanak, most már megtalálhatóak mindenhol, Németországban és más Európai Uniós országokban. Ez történik a közlekedésben. Hát, hogy mi történik a szupermarketekben? Vannak olyan szupermarketek, amelyek visszaélnek a dominanciájukkal bizonyos Európai Uniós országokban, és ezért nagyon sok vállalat azért, hogy versenyképes tudjon maradni, kénytelen volt keletre áttolni a termelését, és azok a vállalatok, akik versenyfölényben vannak, és ezzel vissza is élnek, egyszerűen elnyomják a többieket, és ezért ezeknek a vállalatoknak nagyon sokszor más országokba kell áthelyezniük a termelésüket. De mindazok a kis vállalatok, vállalkozások, amelyek ezeknek beszállítottak, vagy ezekkel álltak kapcsolatban, egyszerűen csődbe mennek. Hát, hogy mi a megoldás, azt én magam sem tudom, csak ezeket a kérdéseket kívántam feltenni a globalizációs alap kapcsán, és akkor most Niriáda asszonyi a szó. Hát ez egy érdekes kérdés valóban. Érdemes volna megnézni, hogy hogyan is definiáljuk a globalizációs alapot, és mit jelent a rugalmasság. Nálunk, Írországban például az angolna halászaton tilalom van, és ez persze nehéz helyzetbe hozza a halászokat, ők mégsem kapnak támogatást. És ugye az is kérdés, hogy maguk a szupermarketek is gyakran a bevásárlási politikájukban a globalizáció ügyét hajtják előre, ez egy szélesebb körű vita, amelyet érdemes volna egyszer lefolytatnunk. Egyetértek von úrral, az EGF-be benyújtott kérvény időzítése kapcsán. Más országokban a tagállamok döntenek erről illetve a társfinanszírozásról, és nagyon gyakran túl lassan pályáznak. a Vón úr mondta, gyakran a munkavállalók addigra már rég új munkahelyet találtak, és az EGF eszközeit nem lehet felhasználni, tehát érdemes volna talán valamilyen időhatárt előírni az EGF alapjaira való pályázás során, hogy ez valóban a munkavállalók hasznára váljon. A Targeted Needs csoportját is meg kell határozni és persze az ifjúsági foglalkoztatási garancia lejárt, tehát éppen ezért ezen pénzforrásokra hagyatkozunk. De az EGF alkalmazása gyakran még mindig nem eléggé kontúros, világos, ezt is szélesebb körű vitában kellene tisztázni. Lezárom akkor a globalizációs alapról szóló napirendi pontot a Larissa Supermarket kapcsán. Niriade asszony szövegével kapcsolatos módosítókat május 10-ig lehet bejújtani, május 23-án lesz a szavazás a szakbizottságban, a plenáris pedig 25-én, május 25-én szavaz erről a szövegről. Niriade asszony, ha már úgyis önnél járunk, akkor lenne olyan kedves és bemutatná a másik véleményét is, amely arról szól, hogy hogyan lehet a legjobban kiaknázni a kis és középvállalkozások munkahelyteremtési potenciálját. Köszönöm szépen. Az elmúlt 10 percben kétszer is szót kaptam, hát ez hihetetlen. Ez csak egy vélemény, amelyről szó van. A foglalkoztatási szociális szakbizottságnak készítettük, és arról beszélünk, hogy az EU költségvetés hogy fog hozzájárulni a hosszú távú minőségi munkavállalás megteremtéséhez, és ahhoz, hogy a KKV-k tisztességes jó munkahelyeket teremtsenek. Az egyik fő nehézség a startupok számára a finanszírozáshoz való hozzáférés. Én magam is vállalkozói háttérrel rendelkezem, és ezért érdekel ez a kérdés. Ha Írországban az ember egy kis céget indít, és elveszíti a pénzét, csődbe megy a cég, akkor az állam semmit sem kompenzál, azaz semmilyen ösztönzőt nem tartalmaz a rendszer, hogy az ember vállalkozzon. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő támogatási struktúrát biztosítsunk a KKV-k számára. A KKV-k a kohézióban játszanak fontos szerepet, és minden gazdaság gerincét adják. Ezen felül a migránsokat is segítenek integrálni az Európai Unió társadalmaiba, több beruházásra, kutatás, fejlesztésre, képzésre és fejlesztésre van szükség ezen a területen, azaz az európai kkv területén. A közpénz és a magánpénzek összecsatolásával lehet segíteni a fiatalok foglalkoztatását a KKV-knál, illetve segíthetjük őket abban, hogy maguk esetleg KKV-kat alapítsanak. Felhívjuk a figyelmet a regionális különbségekre, a tekintetben, hogy a nemzeti támogatási bankok eszközeihez hogyan férheznek hozzá a KKV-k. Egy korrekciós mechanizmusra van szükség az EU szinten azért, hogy azonos versenyesélyekkel rendelkezzenek a KKV-k. Külön hangsúlyt fektetünk a kulcs régiókra és azon országokra, amelyek nagy gazdasági nehézzel néznek szemben itt az EU támogatott pénzeszközökhöz való hozzáférésről beszélünk, és kérjük, hogy az EIB beruházási bank tájékoztassa a parlamentet az ideig megtett lépésekről. A KKV-k a fenntartható és a jó minőségű munkahelyek megteremtésében játszanak fontos szerepet. Éppen ezért fontos, hogy a KKV-k számára az adórendszerben is azonos verseny előnyöket biztosítsunk. Írországban gombaként szöknek, ütik fel a fejüket a szövetkezetek. Tudom, hogy az ESFI kapcsán módosítókat fognak benyújtani a szociális gazdaság tekintetében. Úgy gondolom, hogy a szövetkezetek nagyon fontos szerepet játszhatnak például a perifér régiókban, így segítve a munkahelyteremtést és a foglalkoztatást. Ezt mindenképpen támogatni kell ezt a folyamatot, és elég gyorsan elmondtam elnök úr, de pontot is teszek a végére. Sí, merci, madame le rapporteur. Köszönjük szépen az előadó véleményét, Rübig úr. Äh, Köszönöm szépen úgy hiszem, hogy a job creation a jövőben még nagyobb szerepet játszik majd, mint a múltban. Óriási különbségek mutatkoznak a tagállamok között, mindez összefügg a szakképzéssel. Elmondtam ezt már egyszer, igaz, hogy a szupermarketek kapcsán elmondom még egyszer. Hogyha nem tudjuk a termelést növekedési pályára állítani, 20%-os legyen a GDP-ből a termelés részaránya 2020-ig, 30% 2030-ig. Tehát, hogyha nem tudjuk a termelést vonzóvá, izgalmasá tenni, akkor bizony nem tudunk kilábalni a válságból. Mindehez olyan vállalkozókra van szükség, akik hajlandóak kockázatot vállalni, és persze képezni a munkavállalókat. Kérdés, hogy milyen ösztönzőket alakíthatunk ki naív volnék, ha naív volnék, azt mondhatnám, hogy a kis és középvállalatok kapjanak egy garanciát az államtól, államtól hogy legalább egy százalékos nyereséget kell elérniük, ha pedig ezt nem érik el, akkor addig az állam támogatná őket az egy százalékos nyereség eléréséig. De hát ez persze gyakorlatban nem működő olyan egyszerűen, hiszen akkor szórnák a pénzt azért, hogy csak egy százalék nyereségük volna. Tehát fordítsuk meg a dolgot, nézzük máshonnan, hogyan lehet ezt izgalmasabbá tenni, hogyan lehet valakit arra ösztönözni, hogy felelősséget vállaljon. Hát, hogyha megfelelő jövedelemmel rendelkezzen, mindegy, hogy magáncégnél dolgozik, vagy egy szövetkezetnél dolgozik, a tőke befektetést, a teljesítményt, a szaktudást premizálni kell. Így jönnek létre az új munkahelyek, ezért a progresszív adó bevezetése az áfa kivetésnél egy olyan gondolat, amelyen érdemes elgondolkozni. Persze azt is meg kell gondolni, hogy a progresszív adót mely területen vezessük be. A luxus árucikkeknél ez már működött. Ausztriában itt nem 20, hanem 30%-os áfát vetettünk ki. A nagy, magas fogyasztású autókra is nagyobb áfát vetettünk ki, tehát ilyen módon érvényesül Ausztriában már a progresszív forgalmi adó vagy hozzáadott értékadó rendszerem. Ezen felül úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azon is elgondolkozzunk, hogy a képzést és a továbbképzést hogyan fejleszthessük tovább. Úgy hiszem, hogy a csereprogramok is fontos szerepet játszanak a gyakornokok számára. Az Erasmus for Young Entrepreneurs programot már tízezren érik el Európában, de hát ez még mindig nem elég. Ráadásul egy sor nemzetközi program is van, meg kell találnunk azokat a fiatalokat, akik képesek és hajlandók arra, hogy kockázatot vállaljanak, és így tudjuk majd csak a munkahelyi válságokat meghaladni. Köszönöm szépen, Born úr. Uh, thank you, Chair. The S&D Shadow, uh, uh, Köszönöm szépen. A szocialisták árnyék előadója nem érkezett még meg, úgyhogy engem kért meg arra, hogy néhány szót szóljak ehhez a témához is gratulálnom kell először is a jelentéstevőnek ehhez a véleményezéshez, magához a jelentéshez is, amelyet a szocialisták üdvözölnek, és nagyon fontosnak tartják a KKV-k ösztönzését. Nem csak az indulásnál, hanem a további növekedésnél is, hiszen szeretnénk, hogyha a kis vállalatok közepessé, a közepesek pedig nagy vállalatokká válnának, és így minél több munkahelyet tudnának teremteni az európai gazdaságban az, eh, az a segítség, amit az Európai Unió adhat, én úgy gondolom, hogy eh, ennek nagy részéről nem is tudnak sajnos a KKV-k például a kutatásfejlesztésre elég sok pénz van tartalékban, a Horizont 2020-ban. A kohéziós alapból azért kicsit könnyebben ki tudják vonni, hiszen a kohézió politik, kohéziós politikára adott pénzek egy bizonyos százalékát mindenképpen KKV-kra kell költeni, ugye erre van egy különös program. Tudjuk, hogy a strukturális alapok és a kohéziós alapok adnak képzésre és üzleti támogatásra, támogatást a KKV-knak, úgyhogy reméljük, hogy az, a KKV-k ezeket az forrásokat minél jobban ki fogják tudni használni. Vannak azonban más eszközök és programok is, európai szinten, különösen a COSME olyan, ami konkrétan KKV-kre lett kifejlesztve, és az a probléma, hogy a KKV-k nem igazán tudnak ennek a létezéséről, de hogyha tudnak is néhány tagállamban, akkor nagyon kevés kisvállalkozás tudja azt, hogy pontosan hogy kell forrásokat lehívni, kérvényezni ezekből a programokból. Úgyhogy az, a, az lenne a fontos, hogy ezt az, ezeket az ismereteket elterjesszük, hiszen nagyon jó módjája az európai források felhasználásának a KKV-k támogatása. Köszönöm szépen, Novákov képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a vélemény előadójának, Nirada asszonynak ez, ehhez a kiegyensúlyozott dokumentumhoz és a jó együttműködéshez. A regi vélemény szerzője vagyok, és ilyen módon egy kicsit mélyebben bele tudtam ásni magam a témába. Ennek eredményeképpen a regi véleményt kiegészítettem a jelentés, véleménnyel kiegészítettem a jelentést, Eh, a garanciák, a mikrofinanszírozás, a kölcsön területén a KKV-knál azt látjuk, hogy sokkal több pénz van, mint ahány jó ötlet van, ami, amihez pénzbeli támogatást tudnának kérni. Eh, eh, nagyon sokszor a KKV-k ugyanakkor nem tudják, hogy ezek elérhetők, és ezért vagy banknál vesznek kölcsönt nagy kamatra, vagy konzultációt igényne, igényelnek, ami szintén nagyon sokba kerül. Úgyhogy legelsősorban arra van szükségünk, hogy legyen egy ilyen egyfajta szabálykönyv, KKB szabálykönyv, illetve hogy a maguk a kérvényezési eljárások minél egyszerűbbek legyenek jelenleg az olyan régiókra kell koncentrálnunk, ahol nagyon kevés a kölcsönzési lehetőség, de ezek ugyanazok a régiók, ahol nagyon szegények a KKV-k, illetve nagyon kevés közanyagi a támogatás, úgyhogy elsősorban a kérvényezés egyszerűsítése lenne a feladatunk. A kérvényezés egyszerűsítésen kívül az ellenőrzésen is változtatnunk kell kockázat alapú ellenőrzést kell bevezetnünk, tehát azok a kérvényezők, akiknek, akik jó eredménnyel használják föl az alapokat, a forrásokat, azokat kicsit kevesebbet kéne ellenőriznünk, kicsit kevesebb bürokratikus akadályt kell az útjukba állítanunk, azok viszont, akik visszaéltek már egyszer, az a, a forrásokkal azokat szigorúbban kellene ellenőrizzünk. A, Horizont 2020 keretében is vannak pénzek. Az Erasmus a fiatal vállalkozóknak 55 millió euró összeget bocsát rendelkezésére a fiatal vállalkozásoknak 7 évre, hát ez egy nevetségesen kicsi összeg 28 tagállamra lebontva. A parlamentnek tehát meg kell nagyon alaposan vitatni a 2016-os kohéziós politikát, illetve a hosszú távú célokat sokkal alaposabban kell kitűznie. Jelenleg nem tudjuk, hogy 2020 után hogy fog kinézni a kohéziós politika, úgyhogy erről is vitát kell tartanunk. Az ország specifikus jelentések a, is nagyon fontosak a vállalkozás szempontjából minden tagállam számára, hiszen a túlszabályozás nagyon sok tagállamban problémát jelent, és hogyha megnézzük egy tagállamban egy konkrét forrás, egy konkrét vállalatot, nagyon soknak fogalmuk sincsen, hogy az Európai Unióban elérhetők a KKV-k számára külön, külön támogatások. Végül pedig a harmadik tematikus célkitűzésekről szólnék. Ugye a bevándorlási válság megoldására pénzt kell, pénzt kell fordítanunk, de az semmiképpen nem elfogadható, hogy akár az Erasmusból, akár a Kozméból, akár a Horizont 2020 olyan részeiből veszünk el, amely másra van más számva. Egyszerűen úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Nem lehet, hogy egyik prioritástól a másik prioritás felé tereljük a pénzeket, csak azért, mert most mm, ezek egy kicsit sürgetőbbek. Erről is beszélnünk kéne. Köszönöm a szót. Dernier intervenant, monsieur Köszönöm szépen, talán a képviselő az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy igen, jó irányba mutat ez a szöveg. Két pontot szeretnék kiemelni. Az egyik az izolált területen elhelyezkedő vagy működő vállalkozások problémája. Ugyanis az ilyen vidéki területeken az infrastruktúra sokszor hiányzik, mondjuk infrastruktúra alatt például a szélesávú internetre gondolok. Úgyhogy mindenképpen politikai akarat kell ahhoz, hogy lehetővé tegyük, hogy ezek a vállalkozások a vidéki területeken, az eldugottabb területeken is tudjanak dolgozni, és hogy ezeken a területeken is megfelelő életszínvonalat tudjunk biztosítani. A második pedig a szociális gazdaság, illetve a szövetkezetek helyzete. Én úgy gondolom, hogy a szövetkezeteket ugyanúgy kellene kezelni, mint akármilyen más vállalkozást, és jelen pillanatban nem ez a helyzet és végezetül pedig olyasmire szeretnék kitérni, ami már tegnap is elhangzott, illetve ma reggel is elhangzott a globalizáció kapcsán. Rendkívül fontos, hogy a KKV-k valóban lássák előre, hogy mi történik, hogy fel tudjanak készülni arra, hogy hová vezet a globalizáció. Ez egyébként egy olyan javaslat, amit mindenképpen el fogok majd mondani a globalizációs alapról szóló jelentésemben. Tehát segíteni kell a vállalkozásokat abban, hogy előre lássák, hogy megbecsüljék, hogy mi történik a globalizáció kapcsán, és hogy erre a helyzetre felkészülve megszerezzék a megfelelő készségeket. Köszönöm szépen, és ismét Niriade asszony a szó, hogy lezárja a vitát akit ugye nagyon sokan megdicsértek a munkáért. And of course. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzését. Hogyha bármikor bárki szeretne még valamit hozzátenni a véleményhez, nyugodtan keressem fel. Van még néhány hozzátendő pont, és az EGF-ről szóló előző jelentés fényében is van még mit hozzátennünk egyetértek azzal, amit arról a problémáról mondták, mondtak a kollégáim, hogy egyszerűen nincs megfelelő információ, és a Költségvetési Bizottság mindig ebbe ütközik, nem valami izgalmas a pénzeszközökkel, pénzek, pénzeszközökről beszélni, amikor maga az eszköz szó, az instrument, akár a információval nem rendelkezők fülében, akár hangszernek is hangzik. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az információ. Írországban például egy sor klinika küzdik problémákkal, és hogyha én nem segítek nekik azzal, hogy megtalálják a megfelelő forrásokat, akkor fogalmuk nincs, hogy hol keressék őket. Igen, az is igaz, hogy az eljárásokat egyszerűsíteni kell, és az is helyes gondolat, hogy a jól teljesítő, a forrásokat jól kihasználó gazdálkodókat jutalmazzuk meg azzal, hogy egyszerűsítjük az eljárásokat, és nem ellenőrizzük őket agyon. És a szövetkezetekről még eszembe jut egy történet. Voltam egy ír városban, egyik bolt a másik után csukott be, és akkor egy nagyon innovatív ötletet láttam. Volt egy kirakat, ahol azt láttuk, hogy ugyanabban a, ugyanabban a helységben három különböző üzlet dolgozik egy könyvesbolt, egy varrógép alkatrészbolt és egy hangszerbolt. És így ilyen módon a, az adózási, illetve a bérleti költségeket meg tudták osztani, de ennek ellenére működni tudtak, úgyhogy igazából a semmiből a valami teremtésnek egy nagyon jó példáját, nagyon innovatív példáját láttam ebben az ír kisvárosban, és nagyon sok ilyen hasonló innovatív dolog is létezik a, nagyon fontos, hogy a regionális szervek együtt tudjanak működni annak érdekében, hogy a foglalkozást támogassák. Minden, mindenkinek nagyon szívesen fogadom a megjegyzését, kérdését a véleményhez. Illetve, illetve csak mondom, aki nem tudja kiejteni a nevemet, nagyon könnyű, egyszerűen Lia. Köszönöm. Merci, Lia. Ez esetben köszönjük szépen, Lia! Valóban remek vélemény volt, nem is tudom, hogy fognak-e módosítót benyújtani, amennyiben igen, ezt április 28-án déli 12 óráig tegyék meg. Ami pedig a szavazást illeti, a szakbizottságban május 23-án vagy 24-én fogunk szavazni, és a foglalkoztatási szakbizottság június 15-én szavaz, ők az illetékes bizottság ebben a szövegben. Még mindig a KKV-k finanszírozásánál maradunk, itt a KKV-k finanszírozáshoz jutása és a tőkepiaci unióban a KKV finanszírozás sokféleségének növelése a cím, Kuzmiuk képviselő. Juss. Köszönöm szépen, elnök úr már az előző jelentéssel kapcsolatban is nagyon sokat elmondtunk a KKV-k jelentőségéről a tagállamokban és az Európai Unió egészében egyaránt. Én most folytatom a KKV-knak nyújtott finanszírozás témáját. Ez a vélemény, amit elkészítettem, a, az gazdasági és monetári szakbizottság jelentéséhez készült tehát a javaslataim röviden összefoglalják a szakbizottságunktól érkező gondolatokat. Rámutatok arra, hogy a külső finanszírozás szempontjából a KKV-k a finanszírozásuk 80%-át bankkölcsönök, bankkölcsönök által fedezik, és csak 20%-uk származik a magánszektorból. A KKV-k számára nagyon nehéz a kölcsönfelvétel, ezért játszik igen fontos szerepet a forrás szerzésükben az Európai Unió által biztosított különböző programok és források, többek között az Európai Stratégiai Beruházási Alap. Elmondom nagy vonalakban, hogy milyen gondolatok szerepelnek a véleményemben. Aláhúzom azt, hogy az Európai Unió költségvetésének jobban kellene támogatnia a KKV-k finanszírozáshoz jutását, beleírtam azt is, hogy a KKV-k támogatási programjait legalább a jelenlegi több éves pénzügyi keret végéig folytatni kell, fenn kell tartani. Aláhúzom, mennyire fontos az, hogy a COSME program megmaradjon, illetve pozitívnak tartom azt, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében 75 milliárd eurót különítettek el csak a KKV támogatására, és nagy érdeklődéssel nézzük majd, hogy ennek az eszköznek milyen hatása lesz a KKV-k finanszírozására és megemlítem a kevésbé gazdag régiókat, illetve a támogatás földrajzi elosztására is kitérek. Azon kívül azt is fontosnak tartom, hogy egy kicsit növelhessük a rendelkezésre álló támogatások összegét. Azt is örömmel látjuk, hogy az FC-t megnyitották, illetve bővítették a KKV-k igényei szerint kicsit több a célzott program a KKV-k támogatására, illetve azt is örömmel látom, hogy a támogatások helyett most inkább a garanciák felé mozdulunk el, hiszen ez sokkal jobb multiplikátor hatást eredményez és kevésbé, bürok, kevésbé torzítja a versenyt. A strukturális alapok felhasználása is nagyon előnyös a KKV-k számára, különösen a szegényebb régiókban. Végül pedig megemlítem azt, hogy a szabályozást egy, egyszerűsíteni kell, és sokkal rugalmasabbá kell tenni. Tulajdonképpen ennyit lehet elmondani a rövid véleményemről. A módosítókat április 28-án 12 óráig lehet benyújtani, és május 23-án, 24-én szavazunk majd. Köszönjük szépen az előadónak, Porvigi a szó. Érdekes témákkal foglalkozunk ma. A foglalkoztatás nagyon nagy szerepet játszik. A Költségvetési Bizottság munkájában tudjuk, hogy az önállóvá válás egy nagy lépés, hogyha valaki önállóvá válik, és nem munkavállaló, akkor nagy lépést tesz előre. Az első munka, munkavállaló felvétele nagyon nagy lépés, sok kockázattal jár, ismerni kell a jogszabályokat, a törvényeket, és sokan egész egyszerűen nem merik megtenni ezt a lépést, nem veszik fel az első embert. Ezt kell segítenünk. Köszönöm a Költségvetési Szakbizottságnak, hogy sikerült um, a előkészítő intézkedéseknél a Female Business Angels-re felhívni a figyelmet, hiszen a nők sokkal több uh, rugalmasságra tartanak igényt a munkaidő kialakítása során. Múlt évben a mikrovállalkozói programot fogadtuk el és azon gondolkoztunk, hogy ha egy millió bevándorló jön Európába, akkor hogyan lehet ezt megszervezni munkaerőpiacon? A migránsok csoportján, csoportján belül is hogyan lehet ösztönzőket kitalálni, kialakítani, hogy maguk is aktívabbá váljanak, de ugyanakkor valakit alkalmazni, aki nyelvre tanítja őket, és segítheti őket a munkavállalásban. Végezetül nem hagyhatom említés nélkül a Horizon 2020-as programot, hiszen a kis és középvállalatok számára biztosított pénzügyi facilitás eszköz mindig túl keresett. Túl nagy a kereslet, nincs elég pénz a Horizon 2020-ban. Éppen ezért javaslom, hogy fontoljuk meg, hogy a Horizon 2020-ban hogyan lehet ezt a súlypontot, tehát a pénzügy, a KKV-knak nyújtott pénzügyi támogatás súlypontját jobban kidomborítani, megerősíteni, hiszen itt voltak éppen scaling up folyamatok tanúi vagyunk. Sikeresek ezek az üzleti modellek, de növekedésre képtelenek, mert ehhez tőkére van szükség. csak akkor tudnak tovább lépni, upscale-olni, fölfele lépni a lépcsén, hogyha pénzt kapnak. Ezek a kis és középvállalatok tényleg jól fizetett új munkahelyeket teremtenének, csak finanszírozásra van szükségük. Köszönöm szépen, Von úr, a szó. Uh, still not Köszönöm szépen, Claire Budi még mindig nincs itt, úgyhogy Egyszerűen az ő nevében szólalok föl, az ő szerepében tetszágek. Az ő nevében köszönöm az előadónak a munkáját. Nagyon sok mindennel egyetértünk. Egyetértünk a kozme jelentőségével, ahogyan az előző felszólalásomban szóltam, fontos volna, hogy a kozmét jobban hirdessük, megismertessük a kis- és középvállalatok körében. Azt is támogatjuk, hogy a strukturális alapokból egy összeget a KKV-kra elkülönítsünk, de ugyanakkor nyomon is kell követni ezen alapok felhasználását. Látni kell, hogy valóban élnek-e ezekkel az eszközökkel. Az új cégek létrehozásában és ilyen módon az új munkahelyek létrehozásában. Üdvözöljük a tervezet azon kijelentését, hogy a KKV-k számára egyszerűsíteni kell az EU forrásokhoz való hozzáférést. Hogyha a Költségvetési Szakbizottság vagy más eljáró szakbizottságok nevében KKV képviselőivel találkozunk, mindig kihangsúlyozzák, hogy átláthatóbbá és hoz, könnyebben hozzáférhetővé kellene tenni a pénzeszközöket a vállalkozások számára. De ez fontos cél, de az is fontos cél, hogy biztosítsuk és ellenőrizzük is egyben, hogy a pénzt megfelelően használják föl. És azt is meg kell vizsgálni, hogy az ezen a területen dolgozó magas szintű munkacsoport milyen felismerésekre jutott, és ezt is figyelembe kell vennünk. Ez alapján tudjuk az egyszerűsítés munkáját előbbre vinni. Egyetlen kérdésem van még csak, ez az ötös ponttal kapcsolatos, ahol az előadó üdvözli a támogatásokról a garanciákba vagy a hitelekre való áttérést. Valóban csökkent az EU költségvetésem, Tudom, hogy egyre inkább át kell majd állnunk a hitelgaranciák vagy a hitelek támogatási formájára, de mindig, és ezt akarom csak hangsúlyozni, mindig szükségünk lesz közvetlen, megtartható támogatásokra. Nem szabad, hogy eznek a lehetőségét megszüntessük, a kis és középvállalatok és kis projektek igen, és mindig rászorulnak majd erre. Színje. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni ehhez a témához. Az előadónak volnának lezáró megjegyzései? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok én más, csak megköszönni a vitát, az észrevételt, a meglátásaikat. Örülök, hogy egy irányban gondolkodunk, én írásban, önök szóban ebben az esetben. Valóban. Minnyáján egyetértünk abban, hogy a KKV-k finanszírozását növelni kell. Ez a politikai cél és ez adja jelentésem fő csapás irányát is. De a támogatásokat egyre inkább lépésről lépésre garanciákkal akarnánk leváltani, és ilyen módon a költségvetés sokkal nagyobb, szélesebb körben tudnánk felhasználni. Nem szabad megfeledkeznünk ugyanakkor az EFSZ-ről, az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az FC-ben meghatározott hét összeg még növekedhet, és ez biztos, hogy segíti majd a KKV ágazatának növekedését. Természetesen a módosítókat örömmel várok, de hát sok idő a benyújtásokra sajnos nincsen. Hát nincs sok idő, mert igencsak közeleg a módosítók benyújtási határideje május másodikáról van szó, 18 órakor, illetve elnézést, mondja az elnök, április 28-áig kell benyújtani, 12 óráig, aztán a szakbizottsági szavazás május 23-án vagy 24-én lesz, és az ECOM-ban pedig az illetékes szakbizottságban június 13-án vagy 14-én kerítenek sort a szavazásra. Ha már a kkv beszélünk, akkor ne feledje el senki, hogy délután meghallgatás lesz a KKV-k támogatásával kapcsolatban. Remélem, hogy mindenki eljön majd erre a vitára. Egyébként kolléganőnk Lia javasolta, hogy szervezzük meg ezt a meghallgatást. És akkor most lépjünk tovább, egy véleményről van szó, egy saját kezdeményezésű jelentés esetén, a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásával kapcsolatban, mivel hogy én kaptam meg ezt a felelősségteljes feladatot, én fogok erről nyilatkozni. Eléggé kritikus a véleményem. Én ugyanis úgy gondolom, hogy az Európai Unió hitele forog itt kockán. Van ugye közös kül- és biztonságpolitikánk itt az Európai Unióban, de én azt konstatáltam, hogy önmagában véve is eléggé kicsi ez a költségvetés, 320 millióról van szó, ami mindössze 0,2% az Európai Unió büdzséjének, és hát amikor a biztonságunkról van szó, a költségvetés 0,2%-a elég szerénke, és még ezt a, kétség, ezt a költségvetést sem sikerült megfelelőképpen teljesíteni, 96 millió euró nem került felhasználásra, úgyhogy körülbelül kétharmadát sikerült ennek a borítéknak felhasználni, ami egyértelműen azt mutatja, hogy kevés bennünk az ambíció, sőt, hogy nem vagyunk képesek szembenézni azzal a valósággal, amiben élünk, amikor a nemzetközi helyzet olyan, hogy itt az Európai Unió szívében veszélyeztetettségben élünk. A mediterrán régió embercsempészei ellen fel kellene lépni, a migrációs kérdéseket javítani kellene az EUCAP Sahel Niger régióban, aztán a polgári missziókat is erősíteni kellene a közös kül- és biztonságpolitikában, és mindezek a cselekvések rendkívül korlátozott módon valósultak csak meg, és nincsen konkrét átfogó stratégiánk. Az is meglepő számomra, hogy egy ilyen nehéz költségvetési helyzetben hagytuk, hogy nagyon lecsökkentsék a katonai költségeket, és hogy rendkívül furcsa, hogy korábbi vagy további megszorításokat engedélyeznek az Európai Uniós tagállamok. Számomra ez teljesen érthetetlen, hogy miért nem lehet megfelelő katonai egységeket felállítani a 46. cikk értelmében azokban a tagállamokban, amelyek ezt szeretnék megtenni, és meg is tudják tenni. Tehát hol vannak ezek a taktikai csoportok, az úgynevezett EU-s battle groupok, amelyek egy összefüggő struktúrában különleges finanszírozással működhetnének, és amennyiben ezek nem működnek, akkor teljes mértékben megkérdőjeleződik az, hogy hatékonyan meg tudja magát védeni az Európai Unió. Tehát szerintem a közös kül- és biztonságpolitikában rejlő lehetőségeket nem használjuk ki megfelelőképpen, az ügynökség sem megfelelőképpen működik, és félek attól, hogy be fogják fagyasztani a finanszírozását ennek az ügynökségnek. A védelmi kutatásokat jobban össze kellene hangolni, hogy ne legyenek átfedések a különböző kutatási területeken. A parlament egyébként elindított egy kísérleti projektet, reméljük, hogy 2017-től kezdve megtaláljuk az ennek megfelelő finanszírozási lehetőségeket, és az előkészítő cselekvésekben és a kísérleti projektekben is javul a helyzet. González Perisnek adok elsőként szót. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni az előadónak a kitűnő munkát. Jó, kiegyensúlyozott, feszesen megírt jelensége, jelentés ez. Az AFKO szakbizottság ezzel a szöveggel, mely nem egy, e, nem egy e, amely vélemény elégedett lehet. Érdekesnek, fontosnak tartom, hogy a jelenleg az EU-ra lesekedő veszélyek, kockázatok, a dzsihadista veszély, vagy a menekült válságból eredő veszélyre kitérünk, elgondolkozunk, és hogy az EU-nak kellő költségvetést biztosítsunk a védelmi és külpolitika végrehajtása érdekében. Örülök, hogy a strukturált együttműködést említette, ezt a jogeszközt az EU a Lisszaboni szerződésben kapta meg, de ideig ezzel nem annyira éltek. A fennmaradó időben szükséges volna, hogy a földközi tengeri misszióról is beszéljünk, különösen az ENSZ által végezetül elismert libiai kormányjal való együttműködés eh, eh, során 3000 embert menekítettünk földközi tengerből. Látni kell tehát, hogy eh, nagy kihívások előtt állunk, és pontosan kell felhasználni a pénzeket. Április 27-én egy konzultáció lesz az AFKO és a Költségvetési Szakbizottság között az együttműködésről, Ezután az ülés után fogom majd véglegesíteni az álláspontomat. Köszönöm. Zdesovszki képviselő. Vaši výbornou zprávu, sice stručná. Köszönöm a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, amely ugyan rövid, de velős, ugyanis a legnagyobb kihívásokat és a legnagyobb problémákat is tartalmazza. Azt hiszem, hogy mindenképpen eredménynek tekinthető az, hogy az Európai Parlament meghívást kapott arra a konferenciára, amely ázsiai és európai szakértőket fogott össze. Ez volt a kilencedik ilyen konferencia, és Csárnecki kollégával mi ketten héten képviseltük az Európai Parlamentet. És például akkor szembesültem azzal a tényel, hogy Mongóliában semmilyen képviseltségünk nincsen, mint Európai Unió. Fidzsin például van, van egy követségünk, egy nagykövetségünk, és nyilván ott megpróbáljuk az érdekeinket érvényesíteni, de vannak rendkívül nagy és fontos országok, mint például a Mongólia, ahol nincsen képviseltségünk. Pedig Csehország vagy Németország szokott küldeni katonákat Mongóliába gyakorlatozni, vagy pedig továbbképzésre, és Mongóliában semmilyen külképviseletünk nincs így Európai Uniós szinten. Ami pedig a katonai felszerelések közös beszerzését illeti, feltenném azt a kérdést, hogy mondjuk a cseh köztársaságnak miért kellene sokkal rosszabb körülmények között vásárolnia, mint Portugáliának vagy más országnak, hogyha ezek a tagállamok nem képesek együttműködni, és nem akarnak közös katonai egységeket működtetni, pedig nagyon jól lehetne racionalizálni a költségeket, hogyha a tagállamok közös egységeket működtetnének, ugyanis a harcászati felszerelés beszerzése vagy előállítása igen különböző költségekkel jár a különböző tagállamokban. Uh, uh, köszönöm szépen, köszönöm az előadónak a jelentését. A közös külös biztonságpolitika egy sor meglévő kapacitást uh, ötvöz politikai, pénzügyi, fejlesztési és külpolitikai lehetőséget, amelyeket átfogó megközelítésben kell alkalmazni a krízisek esetében, támogatva így az, akár a NATO fellépéseit. a közös külös biztonságpolitika meglévő kapacitását nagyon jól használja ki, de fontos, hogy realisták maradjunk, a tekintetben, hogy mit érhet el ez a politika. Sok ország a pooling of resources-ban látja az előrelépés lehetőségét, azaz, hogy a kapacitásokat, a lehetőségeket eh, összekapcsolják, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a forrásokat, illetve magukat, a csapattesteket minél gyorsabban lehessen alkalmazni átfogó megközelítésre van szükség, ehhez intelligens vezetésre van szükség, és meg kell erősíteni az EU krízis kezelési potenciálját, lehetőségeit. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni ennél a témánál. González Pons kolléga az imént elmondta, hogy mennyire fontosak a mediterrán térségben zajló misszióink, és egyébként egy másik vonalon elindulva, Frontexes vonalon elindulva, azért el kell mondanunk, hogy a Frontex remekül együttműködik az olasz haditengerészettel, és a libiai partoknál is voltak közös akcióik. A Frontex költségvetésének egy részét egyébként pontosan ilyen cselekvésekre lehet felhasználni, tehát egy tagállam által végrehajtott, Frontex által kezdeményezett cselekvésre. Valóban rövid jelentésről van szó, de a legfontosabb kérdés a költségvetés elosztása. Tehát eleve alacsony ez a költségvetés, ráadásul ennek csak a kétharmada került felhasználásra, és ami a taktikai csapatokat, a battle groupokat illeti, ezek bizonyos szektorokban jelen vannak, másokban nem, és ezeknek a mobilizációja is problémákat okoz, nem igazságos az elosztási rendszer ugyanis meg kell nézni, hogy mely tagállam milyen mértékben vesz részt, például a tanácsi elnökséget ellátó országra ugye nagyobb felelősség hárul, így nyilván hezitálnak egy kicsit, mielőtt elindítanak egy ilyen cselekvést, és hát ameddig hezitálunk, addig addig várunk, hogy a végén már semmi értelme a beavatkozásnak. és az az érzésünk, hogy az Európai Unió teljesen tehetetlen. Ez pedig nem valami jó image, ezzel a populisták és eurofóbok malmára hajtjuk csak a vizet. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezeket a kérdéseket fel kell tennünk, hát ha választ is kapunk a tanács képviselőitől, ami a beszerzések közös megvalósítását illeti, ez is fontos kérdés, valamint a nagykövetségek kérdése is, hogy melyek azok az országok, ahol nincsen semmilyen nagykövetségünk, és hát vannak olyan országok, ahol meg minden tagállamnak van diplomáciai képviselete. Én úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálattal is meg kellene ezt beszélnünk, hogy mondjuk, hogyha van Tokióban és Pekingben képviseletünk, akkor ezek milyen területeket láthatnának még el, és akkor így csökkenteni lehetne a költségeket. Természetesen a nemzeti szuverenitás kérdése is felmerül. És akkor most térjünk át a migrációra. A migráció kapcsán láttunk olyan Európai Uniós tagállamokat, amelyek Líbiában vagy Szíriában cselekvéseket hajtottak végre, és Fekete-Afrikából, Lampedusán és Olaszországon keresztül hozzánk érkező óriási migráns áradat indult el. Tulajdonképpen ugyanezt történik Szíriában is, ahol bizonyos tagállamok komolyan részt vesznek a helyszínen, mások nem. Az amerikaiak teljesen lemaradtak a beavatkozásban. Úgyhogy tulajdonképpen ezeket a problémákat kívántam fölvetni, és néhány megoldási javaslatot elindítani Május másodikán 18-ig lehet a módosítókat benyújtani, a szakbizottságban május 23 vagy 24 lesz a szavazás napja. Aztán az illetékes szakbizottság az AFET, június 14-én szavaz, és hogyha már szavazásról beszélünk, akkor kezdjük is meg a szavazást. Mindenkit arra kérnék, hogy próbálja ki a szavazó kártyáját, mindenki dugja be a gépbe a kártyát, és akkor megnézzük, hogy ez működik-e. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazzon. Lehet tartózkodni is, de máshogy is lehet szavazni. Bármelyik gombot meg lehet nyomni. Még várunk néhány szavazatot. 26 kártyát illesztettek be a képbe, 27, a gépbe, 27-et, 28-et, de még csak 23-an adtak le szavazatot. Jó, a szavazást lezárom.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 Három szavazati joguk van, de négyen vannak itt. egy valaki tehát így le kell, hogy mondjon a szavazásról. Elintézték? Jó. Akkor nézzük az első szöveget. Európai Határőrség és Parti Őrség létrehozása. 13-as módosító mellette, ellene, ezt akkor ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk 15 igen, 13 nem szavazattal. 14-est visszavonták, 15 mellette. Ellene? Ezt is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk, 13 igen, 14 nem szavazat volt. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, Ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk, 13 igen, 15 nem szavazat volt. 19-est visszavonták, 20 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk, 13 igen, 15 nem szavazat született. A 21-est visszavonták, 22 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 13 igen, 15 nem szavazattal, 23 mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de akkor inkább ezt is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Megszavaztuk 17-10 arányban. 24 mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Tizennégy igen, tizennégy nem, vagyis elutasítottuk. Ötös. Mellette. Ellene ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 16-13 arányban. 26 mellette, illetve elnézést mondja az elnök, a 26-os kiesik. 27-es mellette, az is kiesett. Akkor a 6-os mellette, ellene. Úgy vélem, hogy elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elutasítottuk 12-13 arányban. 8-as mellette, ellene elfogadtuk. kilences mellette ellene elfogadtuk. A 28-as kiesik, Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene ezt ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 11-17 arányban. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A végszavazás következik, név szerint szavazunk az így módosított szövegről, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, 25 támogató szavazat, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett. Gratulálunk az előadónak! Lépjünk tovább, EU-Afrika vészhelyzeti alap. Gerdia Zavalasszony az előadó. Nézzük először is az A kompromisszumot mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négy mellette ellene ezt ellenőrizni kell. A szavazást megnyitom a négyes módosítóról. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 17 igen, 11 nem szavazat született B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A szöveg egészéről szavazunk, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A szöveget elfogadtuk, 25 igen szavazat, 4 nem szavazat, tartózkodás nem volt. Gratulálunk Kártya Zabal asszonynak. Nézzük A bizottság szakértői csoportjai összetételének és nyilvántartásának ellenőrzése című napirendi pontunkat. Egy kis türelmet kérek. Oui, pardon, pardon, pardon, pardon. Je dois appeler d'abord elnézést kérek. A vélemény előadója azt kérte, hogy utolsóként szavazzunk erről, úgyhogy a 14-es következik, José Manuel Fernández napirendi pontja. Nincsenek átcsoportosítási kérelmek, úgyhogy ezen át is ugrunk, akkor Zsélet Döpré következik az egyéb szakaszokkal. Igen, igen, elnök úr, nincsenek problémák az Európai Számvevőszékre vonatkozik az első átcsoportosítási kérelem egy AD5-ös poszt kapcsán, változások a létszámtervben, ez megegyezik a számvevőszék személyzeti politikájával, illetve 85 ezer eurót kell átcsoportosítani a legális minimálbérek eléréséig, itt ugye luxemburgi minimálbért kell figyelembe venni. Ez volt tehát az első téma. A második a régiók bizottságára vonatkozik, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra. Itt 110 ezer euróról van szó a régiók bizottságánál, és 290 ezer euróról van szó, hogy a környezeti, illetve az energetikai szabályoknak meg tudjanak felelni, valamint a két bizottság épületének elévült energetikai berendezésének pótlására vonatkozik ez a két átcsoportosítási kérelem. Elnök, ezeket az átcsoportosításokat elfogadtuk, tehát hogyha nem kéri valaki külön, akkor erről nem is kell szavazni. Szeretne valaki erről szavazni? Alors, il y a un texte qui vous a été transmis tardivement. Van egy szövegünk, amely egy kicsit későn jutott el a viselőkhöz, ez az EGSB-re vonatkozik, de úgy vélem, hogy nem lesz ezzel kapcsolatban probléma, annak ellenére, hogy egy kicsit későn érkezett meg a szöveg. Döpré úr tehát közös politikáról van szó az RB és az EGSB kapcsán, két külön átcsoportosítási kérelemről van szó, amely ugyan annak a politikának a része. Elnök, hogyha megegyeztünk, akkor nem kell erről szavaznunk, egyszerűen csak jegyezzük, és hallgatólagos beleegyezéssel elfogadjuk ezeket az átcsoportosítási kérelmeket. És akkor most térünk át Helga Trüppel szövegére, a bizottság szakértői csoportjai összetételének és nyilvántartásának ellenőrzése témakörében. Van egy egyes kompromisszumunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, ami a kettes módosítóra vonatkozik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ami a négyes módosítót is lefedi mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell, tehát az ötös módosítót ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 15-11 arányban. Hatos mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A nyolcas módosító következik, részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, az első részt elfogadtuk, második rész, a második részről géppel fogunk szavazni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 15-15, vagyis elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, ellenőrizzük. A 9-est fogjuk ellenőrizni, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 16-13, elfogadtuk. 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, amely fedi a 11-es módosítót mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 13-as módosítót 13-as módosítót visszavonták. Nem is tudtam. Akkor most a szöveg egészéről szavazunk ennek módosított formájában. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Egyhangú döntéssel elfogadtuk a szöveget. Gratulálunk az előadónak! Kedves kollégák, akkor ez azt jelenti, hogy a délelőtti napirendünk végére értünk. Ma délután három órakor találkozunk egy rendkívül érdekes meghallgatás keretein belül, amely a KKV-k támogatására vonatkozik. Addig az ülést felfüggesztem.